Az elnök arra kért, hogy a következő nyilatkozatot ismertessem a nevében. Tisztelt kollégák, jövő vasárnap a nők elleni erőszak napja lesz. Sajnálatos módon ez a jelenség még mindennapos realitás a világban, hasonlóképpen az Európai Unióban. A nők elleni erőszaknak nincsenek földrajzi, szociális, társadalmi határai. Sajnos a családon belül erőszak nők ellen kb. 20%-ban fordul elő. Szexuális erőszakról, pszichikai nyomásról beszélünk. Éppen ezért hadd szóljak az Unió alapjogi kartájáról. Az emberi méltóság elidegethetetlen, ezt mindenképpen védeni kell. A harmadik cikk azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van a testi és szellemi sértetlenséghez. Az Európai Parlament az Európai Védelmi Határozattal kapcsolatban elfogadta a jogszabályt, ezen túlmenően az áldozatok sértettek védelmét nagyon fontos mérföldkövek ezek, de sokat kell még tenni. Kötelességünk az, hogy ez az erőszak véget érjen. Ennek érdekében mind férfiaknak, mind nőknek közösen kell tenni valamit, végre kell hajtani a meglévő intézkedéseket és biztosítani a megfelelő finanszírozást mind az európai intézmények, mind a tagállamok, mind a civil társadalom részéről. Kéz a kézben kell együtt dolgoznunk, hogy globális stratégiát alakítsunk ki. Köszönöm, ennyi a nyilatkozat. Frau Kulat zur Geschäftsordnung. Mert asszony, ügyrendi kérdés. Igen, elnök úr, nagyon ö, szórakoztatóan furcsának tartom, hogy nyilatkozatot teszünk a nők elleni erőszak vonatkozásában, akkor, amikor e, az Európai Központi Bankról születik döntés, ahol ugye annak vezetőtestületében nincs nő. Köszönöm. Fegyelmezett nek kell lennünk, csak akkor jelentkezünk ügyrendi kérdésben, ha tényleg ügyrendi kérdés van. A svájci parlament részéről üdvözlök egy delegációt, a tribünön ülnek a svájci parlament Hans-Jörg Walter, elnökét Hans-Jörg Walter urat üdvözlöm, ezen túlmenően az alsóház részéről Walter urat, ezen túlmenően a svájci képviselőket is.